for the street jam between everyone else. <laughs> Dear ladies and gentlemen, I think we can start. Hölgyeim és uraim, elkezdhetjük a munkát. Aki pedig itt áll, ott áll hátul, üljön le ide előre, nem utolsó sorban, mert itt hallgathatják a tolmácsolást, és itt beszélhetnek a mikrofonba is. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Először is Mecklenburg előpomerániából, a tartományi parlamentből üdvözlök itt a szakbizottságban. Egy delegációt üdvözlöm Önöket. Vielleicht können wir es doch noch organisieren lehet, hogy mégiscsak megoldható volna, hogy akik az ablakot támasztják, ezen túl a széket nyomják. Wir kommen zu der Anhörung. Egy meghallgatást tartunk. Az EU 2030-as 2030-as éghajlat és klíma és energiapolitikai céljainak eléréséhez hogyan járul hozzá a közlekedési rendszer. A COP21-re kerül sor Párizsban, ezért tartjuk ezt a meghallgatást. Örülök, hogy ilyen sok érdeklődő van jelen. Először megadom Zsil Párnyónak, az ENVI szakbizottság alelnőkének valamint az ottani jelentésnek a nemzetközi klíma megállapodás irányába Párizsba. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, azt, hogy felkért, hogy én is szóljak pár szót. Mindenkit üdvözlök. Elnök úr után én is szeretném kinyilatkoztatni, hogy nagyon örülök, hogy itt vannak különösen. Például Dominik Riké, akivel és akivel, aki mellett itt a közlekedési szakbizottságban 2009 és 2014 között 5 éven keresztül együtt üldögéltünk. Most a Környezetvédelmi Szakbizottság elnöke vagyok, illetve a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban és a külügyben is dolgozom. Megtiszteltetés számomra, hogy ennek a saját kezdeményezésű szövegnek a jelentéstevője lehetek, amely felkészít bennünket a Párizsi Klimakonferenciára. Október 14-én az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta ezt a szöveget, több mint 433 szavazat érkezett mellette, kb. 200 ellene és néhány tartózkodás is volt, így sikerült előkészíteni az Európai Parlament álláspontját a november 30 és december 11-e között Párizsban sorra kerülő 21. részes felek konferenciájára. A parlament hivatalos delegációjának is tagja vagyok, Kanyete biztos úr mögött mi is felsorakozunk, és így leszünk jelen e nemzetközi csúcson Párizsban, ahol megpróbáljuk megvédeni nyilván az Európai Unió álláspontját, és ezen belül a mi álláspontunkat, akár a közlekedés területén is. Pár szót hadd szóljak arról, ahogy bizonyára önök is mindannyian tudják, hogy ez az évszázad harca az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Bár ez egyrésztről egy szükséges küzdelem, mert hogyha semmit nem teszünk, és mindenki azt mondja ma, hogy jó, hát akkor négy és 6 százalék között hagyjuk, hogy növekedjen a globális hőmérséklet, annak azonnali következményei lesznek. Hadd mondjak egy példát, hogy a sajtó a belga sajtó is nemrég példálozott ezzel, hogyha az évszázad végéig 4, 4 Celsius fokkal növekszik az átlaghőmérséklet, az azt jelenti, hogy a belga főváros Brüsszel is víz alá kerül. Tehát, tisztelt Hölgyeim és Uraim, sürgős cselekednünk, hogy ne öntse el a tenger Brüsszelt az évszázad végéig. Kopenhágában sikerült egy olyan tervet kidolgozni, ami alapján lehetővé vált, hogy Párizsban most végre tovább lépjünk. És koncentrálunk, erőfeszítéseket teszünk, hogy Párizs siker legyen, még olyan országok is, amelyek Kiotóban nem akarták a kiotói jegyzőkönyvet aláírni, például az USA, Kína és más országok is, mert csak 38 iparosodott ország írta alá, ratifikálta a kiotói megállapodást, 97-ben. Ma azonban a 197 delegáció közül, amely a részes felek 21. találkozójára össze fog gyűlni, 150 nemzeti hozzájárulással is megpróbál részt venni ebben a küzdelemben. Tehát a nemzeti hozzájárulások, a nemzeti vállalások révén 2,7%-ra reméljük csökkenteni vagy 2,7 Celsius fokra a hőmérséklet emelkedést. Párizsban azt szeretnénk, hogy egy olyan megállapodás szülessen, amely lesz, lehetővé teszi, hogy maximum 2 Celsius fokkal növekedjen a hőmérséklet, az átlag hőmérséklet az évszázad végéig. Igaz, hogy univerzális, egyetemes megállapodást próbálunk elérni, és ehhez számos nemzeti vállalásra van szükség olyan jelentős szereplőtől, szereplőktől, mint az USA vagy Kína, vagy mi, akik együtt szeretnének megoldást találni. François Hollande, francia elnök és a kínai elnök nemrégében aláírta egy megállapodást, pár napja történt ez, ez is rendkívül fontos volt, de ezen egyetemes megállapodáson túlmenően tehát jogi szempontból kötelező érvényű megállapodást is alá kell, hogy írjunk. Nagyon szép, hogyha mondjuk 2015 végéig a jó szándékunkról biztosítjuk egymást, de ez az akarat egy felülvizsgálati záradékban is meg kell, hogy valósuljon, ami lehetővé teszi azt, hogy ellenőrizzük azt, hogy megvalósulnak-e a nemzeti vállalások, és ellenőrizzük azt, hogy a párizsi megállapodást végrehajtják-e a részes felek. Kötelező, jogi szempontból kötelező érvényel tudjuk tehát remélhetőleg kötelezni az országokat, hogy a vállalat menetrendet tartsák is be. Ez tehát a COP21-es találkozó célja Párizsban ambíciózus ez a célkitűzés az Európai Unió számára. Az, hogy 40%-kal vállaltuk a széndiokszid kibocsátás csökkentését 2030-ig. Itt Európában ugyanezt világszerte 2050-ig várjuk el. És ebben a közlekedési ágazat nagyon nagy részt kell, hogy vállaljon, hiszen ahogy emlékeztetek is a jelentésemben, a világon a második legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor, ez a közlekedés, és 30%-ra sikerült már csökkenteni a kibocsátását az elmúlt 15 évben. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban tehát, ahogy rámutatok a jelentésemben is, öt útunk van. Öt útja van a közlekedési szektornak, hogy multiplikátor hatást érjen el, és csökkentse a kibocsátást. Az egyik a megújuló energiák használata. 2030-ig 30%-kal akarjuk ezt növelni. Európában a legtöbb energiát, 31,6%-ot a közlekedés használ fel, és ők ezért ugyanilyen mértékben felelősek az üvegházhatású gáz kibocsátásért is. Ezért fejlesztéssel próbálunk összpontosítani a második generációs bioüzemanyagok kifejlesztésével próbálunk segíteni, rövid és középtávon, de hát remélem, hogy közép vagy rövid távon elektromos autók elterjesztésével is tovább tudunk lépni. 2020-ig a foszilis energiák használatát jelentős mértékben szeretnénk csökkenteni, ezért 4500 milliárd eurót költöttünk arra, hogy a foszilis energiákat használatát kivezessük. Kína is több milliárd dollárral támogatja, vagy valamint Oroszország és az USA is több száz millió dollárral támogatja ezt az ágazatot, Japán is. Az Európai Unió pedig 300 millió euróban próbálja csökkenteni a foszilis tüzelőanyagok használatát. Nagyon fontos, hogy beindítsuk ezeket a finanszírozásokat annak érdekében, hogy a tiszta energiák különösen a közlekedési ágazatban elterjedjenek. A következő lépés a nemzetközi közlekedési ágazat és figyelembe kell, hogy vegye a változtatásokat annak érdekében, hogy ezt a 200 os határt, 2 Celsius fokos határt tudjuk tartani. A nemzetközi polgári repülésnek is komoly elő komoly vállalásokat tenni, kell tennie, hogy a klímaváltozás ellen ők is kivegyék a küzdelemből a szerepüket. Aztán a légi köz, közlekedést is meg kell céloznunk, hiszen a COP21-es megállapodáson túlmenően Párizsban mindent meg kell tennünk a későbbiekben is, hogy a megoldásokat a helyi, területi ö, szereplők, a beruházók, az NGO-k, mindenki figyelembe vegye, és küldjenek ők is lépjenek azért, hogy ezeket a változtatásokat be tudjuk venni, vezetni a városi közlekedésben is. Aztán a finanszírozás kérdése talán a legkomolyabb sarokköve a párizsi megállapodásnak. Ezen a területen is úgy kell eljárnunk, hogy azokból az okokból kifolyólag, amiket a jelentésemben felsoroltam, legyen egy finanszírozási csomag, amely a fejlődő országoknak a sokkal fenntarthatóbb közlekedési eszközök elterjesztését lehetővé tegyük. Szükségük van a támogatásunkra, zöld alapokra van szükségük, 100 milliárd dollár szeretnénk mi elfogadtatni a sérülékeny országok javára, hogy hatékonyabban tudjanak küzdeni az éghajlatváltozás ellen, vált válnak vetve velünk. Jelentős tehát a közlekedési szektore területen, de ez a COP21-es, a paradigmaváltásnak is a kezdőpontja kell, hogy legyen gazdasági szempontból. Beszélünk már a körforgásos gazdaságról, de ezen túlmenően a közlekedés területén egy új irányvonalat kell meghatároznunk. Szerintem a COP21-es ezt az új irányvonalat tudja majd meghatározni, hogy a jövőbeli generációk el tudják majd mondani, hogy nem csak, hogy Párizs végén, 2015 végén a klímaváltozás ellen küzdöttek az elődeink, azért, hogy maximum ma, mától az évszázad végéig 220 fokkal növekedjen a hőmérséklet, hanem az igazságtalanságok, a gazdaság jelenlegi rendszere a, miatt kialakuló igazságtalanságok is csökkenjenek, és ezért paradigmaváltásra van szükség, amit remélhetőleg meg is fogunk tudni lépni itt Párizsban. Köszönöm szépen. Tivoku, a Köszönjük szépen önnek is, és az első panelre tér, térünk rám. Klaus Seibdet, a Wuppertal Institúttól Hans Breinixet az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől, és Péter Viszt a DG MU főigazgatóságtól. Mindenkinek 10 percben megadom a szót. Először hallgassuk meg tehát Zeibt urat. My name is... You just heard my name, Klaus Seibt, from the Wuppertal Institute, the Wuppertal Klaj Zebt vagyok a Wuppertal Institute-tól. Az Wuppert, Wuppertal Institute az egyik nagy fenntarthatósági és átalakulást kutató intézet Németországban. A változás folyamatait vizsgáljuk meg, az éghajlat, a környezetvédelmi változást, a planetary boundaries, a bolygónk által megszabott határok kérdését. A következő percekben a globális és távoli horizont perspektívájára szeretnék koncentrálni, kihangsúlyozva, hogy mennyire sürgető a cselek, sürgetően cselekedni kell az elkövetkező évtizedekben. Annyit tudunk, hogy a két fokos cél elérése érdekében hatalmas technikai, gazdasági és szociális átalakulásra van szükség. Többről van itt szó, mint csak a technológiát kell előbbre vinni. És a mi kutatásunkat éppen így értelmezünk mi is, az egész szociális, gazdasági, mi több szociális, ökológiai rendszert át kell alakítani ahhoz, hogy elérhessük e becsvágyó célt. Mit tehetünk? Először is a trendeket vizsgálhatjuk meg. Ugye itt látjuk a múlttól a jelenig terjedő közlekedési görbét. A jövőről is beszélhetünk, mondom, Hans Brunix gondolom az köz- környezetvédelmi ügynökség részéről majd beszél erről, de hát a trend görbe mutatja, hogy nagyon meredeken emelkedik a 70-es évektől kezdve a kibocsátás 2,8 gigatonnáról 2010-es ez az adat, 6,7 akár 7 gigatonnás széndiokszid kibocsátásról van szó. Gondoljanak csak bele, hogy a globalizáció micsoda hatalmas növekedést jelentette a széndiokszid kibocsátásban is. A szociológusok azt mondanák, nőtt a gazdagság, nőtt a jólét, voltak éppen itt a társadalom reflexív dinamizációjának példáit látjuk, új bizniszmodellek, üzleti modellek eh, tanúi vagyunk, és egyre mobilisabbak vagyunk, mindenki mozog, mocorog, mobilis, és ennek bizony komoly kihatása van a széndiokszid kibocsátásra is. Lássuk ezeket a számokat, ezek a közlekedési ágazat részarányát mutatják meg 2010-ben a teljes kibocsátás területén, az IPCC jelentésről beszélünk. 27%-kal részesedett a közlekedési ágazat. Az előrejelzések 26,7 gigatonna CO2 ekvivalensről 12 GTCO2 ekvivalens növekedést jeleznek elő. Miért? Azért, mert egyre több olyan tevékenységet folytatunk, mely kibocsátással jár. Ez tehát azt jelenti, hogy úgy kell több, egyre több jármű jelenik meg az egész világon, a járművek pedig a járművek pedig komolyan részt vállalnak a kibocsátás növekedésében. És hogyha megnézzük az indirekt, a közvetett kibocsátásokat, még sokkal nagyobb növekedéssel számolhatunk. Milyen becsült költségekkel számolhatunk? A világbank, a világbank becslései ezek. Amikor ugye a közlekedési rendszer átalakításán gondolkozunk, a költségeken is gondolkozunk, a gazdasági vetületen. A Világbank tehát azt, azt becsli meg, hogy 70-100 milliárd tonna per kilométerre lesz szükség ahhoz, hogy átalakítsuk a helyzetet. Ez egy érdekes előrejelzés, nem biztos, hogy komolyan lehet venni, de minden esetre a Párizsi konferencián az éghajlatváltozás finanszírozására fognak koncentrálni, és ezek a számok, ha nem is pontosak, megmutatják, milyen hatalmas, befoghatatlan mennyiségű összegre van szükség ahhoz, hogy csupán a technikai átalakulást végrehajtsuk. De még egyszer mondom, csupán technológiai átalakulással és fejlődéssel nem lesz megoldható e nagy probléma. Kérem a következő fóliát. A következő fólia megmutatja, hogy komoly változásokra van szükség. Voltak éppen nem a mobilitás visszaszorítása jelenti az opciót, egy későbbi fólián majd megmutatom, hogy ez, ezt az állítást is érdemes átgondolni. Ez sem vés, véshelyetjük kőbe, például a áruszállítás területén. Egy szóval nem a mobilitás visszaszorítás az opció, mondják, hanem a modális átalakítás. Ám a digitalizációval és az új um, ágazatok megjelenésével új kihívások is megjelennek. Középtávon a közutat preferálják a szállítatók. Ugye a digitális technológia nagy rugalmasságra ö, int, piac azonban nem fogja tudni ezt szabályozni, politikai intervencióra lesz szükség, hogy megváltoztassuk ezt a rendszert. The questions to be raised, uh, I was uh, asking around. Körbe kérdeztem a kollégák között a Wuppertal Institute-ban, sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le. Vannak olyan kollégák, akik csak a légi közlekedéssel foglalkoznak, vannak akik a tengerhajózással, mások a vasút vagy a közúti közlekedéssel, én magam is ebbe a csoportba tartozom. Schellenhuber öm, úr mondta azt, hogy az éghajlatváltozásnál egy sebességkorlátozást kell bevezetnünk. Jó metafora ez. Úgy gondolom, hogy a kétfokos cél, csökkentési cél egyszerűen álzó nem jelent meg a Párizsi ADP-ben. Mi is problémának látjuk ezt. Érdemesebb tehát szélesebb körű perspektívát alkalmazni, számos tényező függ össze és befolyásolja egymást, így jön létre globális felmelegedés, tehát érdemes ennek az okait még alaposabban feltárni. Ezt mondjuk mi a Wuppertal Institútnál Fontos, hogy a viselkedésünk is megváltozzon, ne csak a technológia. Így lehet a decouplingot elérni. A reflexív, dinamikus modernitás gyermekei vagyunk, és úgy gondolom, hogy minden technikai fejlődés ellenére Látjuk például az elektromos járművek terjedését, a német kormány egy nagy finanszírozási programot indított útjára, tehát bárhogy is fejlődik a technológia, nem a technológián módik a dolog, hanem azon múlik, hogy milyen szociális megszokásaink, rutinunk, rutinunk van. Hogyha elektromos autót használ valaki, más gondolkodásmódra is szüksége van, szóval nem szabad fókuszálnunk kizárólag a technológiai vertikumra, a technológiai láncolatra. El tudjuk érni a célunkat úgy, hogy ne csökkentsük a mobilitás igényt. Lehet, hogy a jövőben ez azt is jelenti, hogy majd a termelési hálózatokat kell rövidíteni, a közelről való bevásárlás elvét meg kell erősíteni. Én persze egy transformációs, egy átalakulási kutatóintézetből jövök, így vegyék, amit mondok, de mondandóm az, hogy nem csak a technológiai átalakulásra, hanem a szociális átalakulásra is szükség lesz, mind az energia, mind a közlekedés területén, valamint a mobilitás iránti igényünknek is át kell alakulnia. Köszönjük szépen, és azt, hogy betartotta a felszólalás együtt azt különösen köszönjük. Most Hans Bröningsnek adom át a szót, aki az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől jött hozzánk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, hogy bemutathatom önöknek <clears throat> az ügynökség legfrissebb adatait arra vonatkozóan, hogy hogyan függ össze a klímaváltozás a közlekedési kibocsátásokkal. <clears throat> Három tanulmányra alapozva állapítottuk meg következtetéseinket. Az egyik az Európa szerte mért üvegház hatásokra vonatkozó tanulmány, a második a közlekedés környezeti hatásai című jelentés, amit mi magunk szerkeztünk, idén még megjelenik, de már az adatokkal nyilván rendelkezünk, az autógyártóktól például. És az ügynökség egy kicsit előre is gondolkodik, már most elmondhatom, hogy egy nagy áttörés fel mérhető hatásaink gondolkodunk az elektronikus autók, az elektromos autók világára vonatkozóan is van egy előzetes tanulmányunk. Ugye Európában megvannak a célok. A közlekedési ágazat üvegházhatás csökkentési célja 2030-ig 8%-kal magasabb, mint 2019-ben eh, volt, vagyis hát nőtt az arány. De 2007-ben több mint 20%-kal ez alatt voltunk. Ha a jövőt vizsgáljuk 2050-ig, akkor további 60% csökkentést irányoztunk elő, és a dekarbonizációs görbe alakulása 2030 és 50 között jelentős kanyarokat kellene, hogy vegyen majd. Ha a tengeri közlekedésről beszélünk, akkor 40%-kal vagyunk a 2005-ös évhez képest, 40%-kal kevesebb a kibocsátás, ez egy komoly javulás. 2000 pontosabban 1990 óta több mint 100%-kal csökkent a hajózás kibocsátása. Most a más ágazatokról, ha beszélünk és ezeket összevetjük, akkor azt látjuk, hogy a lila a felső vonal a közlekedés, és ez az egyetlen olyan ágazat Európában, amely 1990-hez képest először és mindmáig növelte a kibocsátásait. A a légiközlekedés mintegy kétszeres kibocsátásra rendelkezik ahhoz képest. Ugyanakkor 2007 óta csökkenés mutatkozik végre ezekben a számokban. A jogalkotásnak, a stratégiai megközelítésnek köszönhetően a fiatalok új keletű autó ellenességének, és úgy néz ki, hogy a trend, a növekedési trend 2014-15-ben megáll, és 2030-ig ugyan ezzel nem érjük el a kitűzött célokat, de önmagától, ha nem tennénk semmit, akkor stagnálna a kibocsátás. Ha a többi ágazatot nézzük, az építési ágazatot, mezőgazdaságot, akkor azt látjuk, hogy ezekben mindegyikben csökkent 1990 óta a kibocsátás. A közlekedési ágazatban a járművek 43% a személyautó, mintegy 20% a teherautók és buszok aránya, és a kis teherautók aránya pedig 8,7%. Na most, mivel 2009 óta a személyi autókra szabály vonatkozik, és 2011 óta a teherautókra és buszokra is szigorú szabályok vonatkoznak. Ezek után talán meglepő azt hallani, hogy az európai kibocsátások mintegy 12%-át teszi ki a nemzetközi és EU-n belüli légiközlekedés, tehát a jövőben azt hiszem ezekre az ágazatokra nagyon oda kell figyelni. Ugye ők eddig nem voltak bevonva az ETS szabályok alá. Az új autók vonatkozásában örömmel állapíthatjuk meg, hogy a botrányok ellenére és csökkenés van a kibocsátásokban, de az biztos sajnos, hogy a laboratóriumi körülmények között teljesen mást lehet mérni, mint a valóságban. Az üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében. Az a beslésünk, hogy 20-30 százalékkal nőtt 1990 óta ezeknek a kibocsátása a nitrogénoxidok tekintetében pedig 5-8-szorosa a valós kibocsátás a laboratóriumi körülmények között elérhetőnek. De minden évben azért tényleg jobbak a motorok, hatékonyabbak a motorok. Most persze nyilván sokkal jobban oda kell figyelni majd ezekre a dolgokra, mint eddig. 2014-ben az eladott autóknak mintegy fele volt dízeljármű Európában. Itt, a, ha megnézik a fekete, kék és zöld vonalakat, akkor azt látják, hogy a zöld a dízelautókat mutatja, és a dízelautó kibocsátás csökkentése sokkal kisebb arányban csökkent, mint a benzines autó kibocsátása, üvegházgáz kibocsátása. Tehát valaha a dízel tényleg kevesebb kibocsátással rendelkezett, mint a benzines autók, már ez megfordult. Az új autókról beszélünk. Ami a politikai célkitűzéseket illeti, 2020-ról, 30-ról, 50-ről beszélünk, és a trend az, hogy az autóipar alapvetően mindeddig megelőzte az EU által kitűzött célokat, hamarabb ért el őket, mint kényszerítettük volna őket rá. 95 grammos határnál van az új autók kibocsátása. 2055, ha nézzük, akkor további 60% emisszió kibocsátást kéne elérni az üvegház hatású gázok területén. Ez már nehéz ügy lesz. Ezt már nem lehet a belső égésű motorok hatékonyságának növelésével elérni. Ennek nincsen egyszerűen technológiai módja. Egyedül úgy lehet esetleg ezt elérni, hogy a Google és Amazon ö, féle projektek terjednek el, amelyek teljesen más alapokról közelítik meg a mobilitást. És itt jön be a képbe a business model. Ugye egyre több eszközt építenek be az autókba, miközben az autók futásideje az egész életüknek 8% és 2%-a minden autó életének arra megy el, hogy parkolóhelyet keres a gazdája vele. Tehát kihasználatlanak az autók, és a BMW például most Kopenhágában több száz elektromos autót tett az utakra. Ezeket nem lehet a jelenlegi árukon jól eladni, mert nagyon drágák, de az autómegosztó rendszerek részeként nagyon is hasznot hajthatnak a városnak is, a cégnek is, az embereknek is, a fiatalok szeretik az ilyen autókat, és ez egy jó trend. Tehát elektromos autóknál például nem kell sebességet se váltani, egyszerűen vezethetők. Úgyhogy a jövő mobilitása lehet, hogy teljesen másképp fog kinézni. Lesznek autók, az biztos, de lehet, hogy teljesen másképp fognak kinézni, mint ma. A versenyképességhez az kell ugyanis, hogy átgondoljuk az autó szerepét a mobilitáson belül általában, és persze a többi közlekedési módussal való összevetésben, és ez egy kulturális átállást is igényel majd. Ez egy új generáció segítségével nagyon is lehetséges. Tehát itt nem csak a technológia jobbítgatásán kell gondolkodni, hanem a modellek teljes újragondolásán. és olyan szabályokat kéne alkotni, amelyek nem egyszerűen a kibocsátást szabályozzák, hanem ezeket a koncepciókat támogatják. Köszönjük szépen, Berengsz úr. Most Wolf Timenek fogok szót adni, aki a DG Move munkatársa az Európai Bizottságnál. Hello, Mr. Chairman. Elnök úr, üdvözlöm. Rolf Diemen helyett én jöttem el most, Péter Visz vagyok, ugyanazon az osztályon dolgozom. Azt hittem, hogy ezt már önnek is elmondták. Elnézést kérek, mondja az elnök, önt is szeretett üdvözlőjük. Köszönöm. Akkor elmagyaráznám, hogy ki is vagyok, hogy tudják, hogy ki beszél önökhöz. 25 éve dolgozom a bizottságnál. Főleg a klímaváltozás témájában, és Kóni Hedegárd kabinetvezetője voltam az elmúlt ciklusban. Most a DG Move egyetlen olyan alkalmazottja vagyok, aki teljes munkaidőben a szénmentesítéssel foglalkozik. Megpróbáljuk. Több kolléga is van, aki részben foglalkozik ezzel a témával, a dekarbonizációval, de én vagyok az egyetlen, aki teljes munkaidőt erre szállhatom. A Párizsi ülés kontextusával szeretném kezdeni. A COP üléseken én is fél voltam, amikor még egyszámjegyű üléseknél tartottak, most már a 21-nél járunk. 150 ország olyan politikai vállalásokat tett, amelyiket szándék szerinti nemzeti hozzájárulásnak nevezünk INDC-nek. De mi is ez? Ez olyan ígéret egy ország részéről, hogy olyan szakpolitikákat fog elfogadni, amelyek révén csökkenteni lehet a kibocsátást és az adaptációt elősegíteni. Ez a 150 ország lefedi a világ üvegházhatású gáz kibocsátásának a 90%-át. Tehát már Párizsba érkezésünk előtt nagyon sok politikai ígéretet sikerült összegyűjteni. A kiotói egyezmény második vállalási periódusa 2020-ig csak 12%-át fedi le a globális kibocsátásoknak itt, tehát óriási előrelépésre számíthatunk. Ez már haladás. Az európai 40%-os vállalás 2030-ig, 2000, 1990-hez képest ez egy óriási vállalás. Új politikákra van szükségünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani minden szinten. Európai szinten, nemzeti szinten és helyi szinten is lépnünk kell. Mostanáig az európai szinten egy sor különböző eszközt alkalmaztunk. Például széndiokszid normák az autók részére, ezt említették az előttem szólók is, aztán a kereskedelmi rendszer, vagy a fluorozott gázokra vonatkozó rendeletek, amit a mobil légkondicionáló rendszerekben használnak. Ez a sok szakpolitika tehát amit már elfogadtunk. Nyilván a közlekedési ágazat különböző részeire más-más hatással van, de van egy sor politikánk, amelyeket egyébként, ahogy mondtam, ki kell terjeszteni és meg kell erősíteni a jövőben. A közúti közlekedés marad várhatólag a fő közlekedési mód a jövőben is az Európai Bizottságnak a célja, hogy dekarbonizáljuk ezt a szektort azáltal, hogy a személyautók és kis teherautók kibocsátását és széndiokszid normáit megerősítjük, az alternatív üzemanyagokat támogatjuk, köztük a villamosenergia használatát, és a közlekedési rendszerek hatékonyságát javítjuk. Ráadásul szeretnénk a legkevésbé szennyező közlekedési módozatok felé eltolni az arányt, ez a vasút és a belvízi közlekedés. Ehhez a hiányzó infrastruktúrák felépítését támogatni kell, és olyan kiegészítő politikákra van szükség, amit helyi szinten kell elfogadni. Például a tiszta köz, tömegközlekedés és a kerékpározás ösztönzése. Az innováció és az intelligens technológiák használatára is szüksége van, hogy az intelligens megoldásokat támogassuk, és a közlekedési igényeket az emberek és a javak, áruk számára is ki tudjuk elégíteni. A COP21 Párizsban a francia kormány ezt a címkét az Európai Mobilitási Hétre is ráhúzta. Ez azt jelenti, hogy ez a kampány a COP21 logóját használja, és a konferencia mellett ezzel is megpróbáljuk felhívni a figyelmet a mobilitással való foglalkozás fontosságára. 2015-ben 1869 város csatlakozott ehhez az eseményhez. Ez is mutatja, hogy világos út áll előttünk az ágazatok és a politikusok számára is. Ha megengedik, hogy egy konkrét közlekedési problémát megemlítsek, ami most a párizsi tárgyalások egyik fontos pontja lesz, az az, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ICAO és a Nemzetközi Tengeri Közlekedési Szervezet, az IMO nagyon fontos, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy elfogadjanak olyan hatékony intézkedéseket, amely csökkenteni fogja az üvegházhatású gázok kibocsátását a nemzetközi közlekedésben. Ez az egyik fő célunk, tehát hogy a két szervezetet bevonjuk a munkába. A másik pedig az, hogy azok az országok, amelyek vállalásokat tesznek, ne álljanak meg itt, Párizsban a tett ígéretnél, hanem olyan átláthatósági szabályok legyenek, amely lehetővé teszi azt, hogy működjenek is, és hatásosak legyenek azok az intézkedések, amelyeket egy-egy országban bevezetnek. Tehát többre van szükség, mint a bejelentésekre. Az Európai Unió az elszámoltathatóságra és az átláthatóságra nagyon nagy hangsúlyt fektet, valamint arra is, hogy jogilag kötelező érvényű megállapodást kell, hogy kössünk Párizsban. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, elnök úr. Und bisher habe ich jetzt drei Leute, die sich... Köszönjük szépen. Sokan redelt, ilyenek, jelentkeztek Markus Piper és többen is, az általam felsorolt nevek. Ladies first. Én merci. Köszönöm szépen, elnök úr köszönöm ezt a kezdeményezést, a meghallgatás megszervezését, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meghallgathattuk Önöket. Rendkívül érdekes előadások voltak. Tudtuk is, és Önök megerősítették, hogy nagyon komoly szennyező a közlekedési ágazat, és éppen ezért ösztönözném Önöket arra, amit egyébként Önök is javasoltak, hogy nagyon komoly ambícióink eh, legyenek, a jelenlegi közlekedési típusokat alakítsuk át, és mindent tegyünk meg, ami kiegészítő intézkedésként, szankciónként, motorként ö, tudjak segíteni a céljaink elérését. Az ágazatokat tegyük érdekelt és motiváljuk, hogy ez lehetőség legyen a dolgok megváltoztatására, és ne csak várjuk azt, mint ami 2007-ben történt, ami a legszennyezettebb évek egyike volt, hogy majd csak történik valami, majd csak ígérnek valamit, hanem nagyon fontos, hogy ez egy pozitív momentum legyen, amely beindítja a változást. Ahogy a bizottság is rámutatott, a 40%-os cél elérése rendkívül fontos, és ezt el is kell érni milyen menetrendet javasolnak konkrétan ennek érdekében jogszabályalkotási szempontból. Például ma délelőtt is kiderült, hogy a közlekedés szociális aspektusai is érdekelnek bennünket, a környezetvédelmi részek is. Hogyan érjük el ezt? Hogyan érjük el úgy a céljainkat, hogy közben a környezetvédelmi és szociális célokat sem veszítjük szem elől? Az ágazat innovatív szeretne lenni, persze, most már mondjuk napenergiával is lehet fűteni, például az Ile de France esetében van egy ilyen példa, hogy azzal tudunk fűteni, de Európa ezekben a kérdésekben legyen a világ motorja. Ezt hogyan kívánják konkrétan elérni? Köszönöm, Werner Kuhn kap Köszönöm szépen, elnök úr, én is megköszönöm Zeibt Breunings uraknak és Fisz úrnak az előadását. Mind a három szakértői vélemény egy irányba mutatott, egy irányba tett fel kérdéseket, hogyan érhető el az, hogy lelassuljon a következő évtizedekben a légkör felmeregedése, talán elérhessük a kétszázalékos célt. A, a virágzó gazdaság mindig összefügg a közlekedéssel, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy a legnagyobb széndiokszid kibocsátó a belső égésű motor és a közúti közlekedés. A TRAN szakbizottság már több irányelv kapcsán foglalkozott ezzel a helyzettel. A 135 g széndiokszid értékről kilométerenként beszélve ha 135 grammos kibocsátási határértékre gondoljunk, látjuk, hogy egy generációváltást érünk el, elérhető ez a kiszállító eszközök, kiszállító teherautók területén is. Ugyanakkor filozófiánk a From Road to Sea közútról a vizekre, a tengerre, vagy a belvizekre tegyük át a közlekedé az árut, mind a belvízi, mind az óceáni szállításban a legalacsonyabb a szállított tonnára vetített kibocsátás, de ezek a motorok még nem is elég hatékonyak. Aztán a vasúti közlekedést is támogatni kell, amely gyakran regeneratív elektró villanyárammal kerül meghajtásra a turbinák efficien hatékonyság növekedése nőtt a légiközlekedésben, de jelentősen nőtt a légiközlekedés. 8 milliárd ember él hamarosan a Földön, majdnem 20%-kal nőtt a bruttó a GDP az egész világon, az energiafelhasználás csupán 5%-kal, tehát energiahatékonysági intézkedésekről beszélhetünk, de joggal beszélt arról, hogy még mindig túl sok, sok, sok energiát vesztegetünk el a parkolóhely keresésnél mondjuk a belvárosi forgalomban. Aztán az ilyen nagy erős motorok használatával lehet, hogy a teszt során egy elházó teszt során betartják a kibocsátás értékeket, de hogyha egyszerre csak 200-zal szám, szágult valaki az autójával az autópályán, akkor 25 liter per 100 kilométeres fogyasztást mutat az óra. Ez bizony így van minden márkánál. Éppen ezért azon kell gondolkozni, hol lehetünk hatékonyabbak, hol takarékoskodhatunk. Kérdezem, hogy milyen szerepet játszik majd a telematika? És milyen szerep jut majd a Galileónak? az európai GPS-nek, ha egyszer kiépül, hogyan lehet esetleg a dugókat ennek segítségével elkerülni, és így energiát megtakarítani rövid távon, hosszú távon pedig hogy lehet az hibrid motorok új generációjával, vagy az elektromos járművek belvárosi használatával javítani a helyzet. És hogyan néz ki a új generációs lítium akkumulátorok kidolgozásának folyamata. Mit tudunk erről? A folyékony gáz, a cseppfolyós gáz is fosszilis tüzelőanyag, de sokkal hatékonyabb. Szóval ezek a kérdéseim, hogy középtávon hogyan lehet ezeket a kérdéseket megoldani. Köszönöm többen jelentkeztek, éppen ezért kettő percben kell korlátoznom a felszólalás idejét. Markus Piper, jó, itt vannak a Mecklenburg előpomerániaiak is, úgyhogy szerencséje van. Tehát mecklenburg előpomerelje előpomeránia után korlátozza a felszólalási időt. Na jól van, köszönöm a referenseknek a jó ötleteket a takarékosságról, a digitális forradalomról, a park, parkolóhely keresésről. Ezek fantasztikus ügyek, és biztos ezeket meg is oldjuk majd, bár persze piacgazdasági ösztönzőket kell kialakítani. Ugyanakkor az alarmista szenáriók rit erjesztanak. Hát Schellen Huber úr nálunk a néppártban Párizsi fellépése óta nem valami jó hírnek örven túlzott, és hogyha megnézi a dokumentumait, ő egy világ diktatúrát akar kiépíteni, annak érdekében, hogy a célokat elérje, demokratikus elveket akarja meghaladni úgyhogy nem tartom szerencsésnek Sellen Hubert idézni. Ugyanakkor van egy kérdésem mind a három előadóhoz. A két fokos célról erre koncentrálunk. Én is néhány szemeszter klimatológiát hallgattam, és akkor még azt hall, tanítottak, tanították, hogy 15 ezer év alatt 4-5 fokkal csökkent vagy nőtt egy ember élet kora alatt a Föld hőmérséklete, és ezt 60-szor történt meg 15 éve. alatt. Tehát hogy lehet egy politikai öm, döntéseket hozni? Nem vonom kétségbe a széndiokszid szerepét, de azt hiszem, hogy a természet még drámaibb változásokat tud kiváltani, mint a széndiokszid. Aztán kérdésem van, hogyan képzelik el ezt a dolgot konkrétan? Kérem, hogy adja még meg elnök úr az időt, mert ezek fontos kérdések. Azt mondták, hogy nőtt a kibocsátás, de hogyha tonna kilométerben mutatjuk ki, akkor is nőtt a kibocsátás. Aztán a dízel mítoszokról beszélt. Milyen dízel mítoszokra gondol? Végezetül pedig egy utolsó kérdésem is van hogyha a környe- közlekedési ágazat eh, minden eh, terhét, a különböző adónemeket az környezetvédelmi technológiába és az innovációba eh, fektettük volna be, és nem a nyugdíjbiztosító vagy egészségbiztosító rendszerekbe, akkor képzeljék el, milyen új modern technológiával rendelkeznénk. Nem volna-e tehát félrevezetőbb, hogyha ennek a fényében tehermentesítenénk a közlekedési ágazatot, azért, hogy többet érjünk el? Köszönöm, de hát a két perc most mindenkire vonatkozik önre is, melyek kínlen. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az elmondottakat. Azt hiszem, ezt közösen kell megvitatnunk. A klíma ö, témát, a légszennyezést. A légszennyezés jelenleg a legnagyobb ö, gyilkos az utakon. Nem a balesetekben halnak meg többen, hanem a levegő minősége miatt Európában, és ez régóta aggaszt engem és a Volkswagen botrány után aztán különösen, és az autók tesztelési rendszere ezek szerint rendszer szerűen manipulált volt, és ez minden európai felügyelet figyelmét úgymond elkerülte. Milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy az ilyen csalások és csalóknak ne legyen jövője. Nem hiszem, hogy a Volkswagen az egyetlen bűnös. Biztos vagyok abban, hogy sokkal több disznóság van itt a háttérben, mint amennyi kiderült. Ha nem teszünk valamit ez ellen Európában, akkor világszerte elvesztjük a versenyt, az autóversenyt Japánnal általában, a Toyota-val például. Itt lenne az ideje, hogyha az európai közlekedéspolitika és az autógyártók felébrednének, mert ez hosszú távú esélyeiket fenyegeti, ami most történik, és persze a munkahelyeket is. Most Hönó Műzeliének adok szót. Köszönöm szépen! és köszönöm azt, ami semmi elhangzott. Néhány gyors kérdésem lenne. Az eddig elhangzottakból ö, úgy tűnik, hogy 300 millió eurót lehetne megtakarítani még a foszilis energiahordozókon, de érdekelne, hogy ezt hogyan képzelik el. Második kérdésem, mindannyian felelősek vagyunk, ugye a a teritoriális kérdésekért, és az a szervezet, amely, azon a szervezetek, amelyeknek ennek az elnökei, képviselői, azok mit gondolnak erről, és harmadsorban pedig Borló úrnak a Lumière című projektje, amely Afrika elektromos árammal való ellátását célozza, mennyiben jelent meg az önök gondolkodásában is és a finanszírozási elképzelése között. Én is jelentkeztem. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy itt hatalmas bajok fenyegetnek, hogy Hollandia megszűnik létezni, hogy Berlin kikötővé válik. Egyes szigetek a világban már éppen elmerülőben vannak, tehát ö, igenis utolsó pillanatokat éljük. Az elektromos autókkal szemben azért azt el kell mondani, hogy, hogy az áramot valahol meg kell termelni. És tudtommal összhatékonyságuk tekintetében az elektromos autók még nem jobbak, mint a hagyományos autók, csak nem a városokban keletkezik a szennyezés, hanem a gyárakban. És Kopenhágában a lakosság 53%-a már ma is kerékpára jár munkába. Ez 20 évvel ezelőtt ott is elképzelhetetlen lett volna, Európa nagy részén most is elképzelhetetlen, már pedig nagyon is jó irány, 70%-át az üvegházhatású gázoknak a közlekedés generálja, igenis át kell gondolni a mobilitást, nem csak az, ezeket az egyes technikákat. És ezt a eh, aránytalan versenyt, hogy eh, adó milliárdokkal támogatjuk ugye például a légitársaságokat, 30 milliárdot kapnak például a ö, eh, ö, légitársaságok, ugyanakkor a vasúti utasoknak meg kell fizetni a teljes árat. Tehát továbbra is mesterségesen, sőt adó pénzekből fenn van tartva egy aránytalanság a sokkal hatékonyabb vasúti közlekedés és a nagyon nem hatékony ö, légi közlekedés és közúti közlekedés között. Ha ezt az igazságtalanságot fenntartják, akkor el lehet érni a klímacélokat? Biztos vagyok abban, hogy minimum felrebb versenyre lenne szükség, hogy mindenki fizessen, és ne egyes ágazatok kiemelten kezelődjenek. Hét másodperccel tovább beszéltem, mint a saját beszélőről volt, elnézést kérek. Most pedig kérjük a válaszokat. Nem tudtam, hogy ránk is vonatkozik a két perces szabály. 17, jó, legyen, három perc fejenként. Van-e valami pozitívum mindezek között szerintem van. Az európai városok nagyon különbözően állnak hozzá a mobilitáshoz, a mobilitás hatásainak kezeléséhez. Tehát nagyon sokat tanulhatnának egymástól a városok. Ugye csak ha Kopenhágát és Brüsszelt kéne összehasonlítanom, akkor két óráig beszélhetnék. A fenntartható logisztikába is sok investíciót látunk, folyni. Európa ebben vezet a világban. A globális verseny szempontjából az új technológiák, ideértve az új autótípusokat, gépeket, és főleg a rendszereket, az ICT rendszereket, az európai pozíció globális piacon jó, a mobilitási rendszereket azonban a fejlődő országok is elkezdték most már felkarolni, hiszen ott katasztrofális a légszennyezés egyes városokban, és ez igen politikai döntéseket igényel. Ami a két fokos célt illeti, ez nem az égből pattyant, az IPCC és egyéb szakértői kutatás alapján nem láttunk az utóbbi évszázadokban két-négy fokos hőmérséklet emelkedést, tehát nagyon messze kell menni a múltban ahhoz, hogy hasonló hőmérséklet emelkedést látjunk, lássunk. Ami a hatékonysági paradigmát illeti, igen, egyre hatékonyabbak az autók, a széndiokszid kibocsátás, fajlagos széndiokszid kibocsátás csökkent ugyan, csak az, hogy egyre több, egyre, az autó, egyre nagyobbak az autók, és ezért az összkibocsátás mégiscsak sajnos nő vagy stagnál, tehát hatékonyabban, de sokkal több példányban égetjük a, az üzemanyagot. Ami a légszennyezést illeti, ahogy különen asszony is felvetette, Európában mi elég jól tudjuk már, hogy a légszennyezés miből tevődik össze, és milyen környezeti és egészségi hatásai vannak. 400 ezerre teszik a korai halált Európában, amely egyértelműen a légszennyezésnek tudható be. Ami az állami támogatásokat és egyéb pénzeket illeti, a támogatások akár adókedvezmény formájában, akár más módon nyilvánulnak meg, a piacot befolyásolják, irányítják, és a fogyasztói választásokat is motiválják. Tehát például ennek révén lehetett az európai autoparkot is modernebbé tenni ilyen intézkedésekkel. A szén alapú energiarendszerek fogalma azonban valóban tárgyalás témáját képezi az általános, általános mobilitási koncepciók megtárgyalása során az OECD-nél is, meg más fórumokon is. Ami a hatékonysági buktákat, becsapásokat illeti, minden rendelkezésünkre álló eszközzel azon kell lenni, hogy valós hatékonyság növekedés történjen, a jó közlekedés irányítással, az ICT technológiák jobb használatával nagyon ö, nagy dolgokat lehet elérni, még, még, még tulajdonképpen nagyon kezdetleges ezeknek a használata Európában, sokkal elterjedtebb lehetne. Gyakran attól tartanak azok, akik ezt be akarják vezetni, hogy a polgárok majd nem fogják szeretni ezt, de a polgárok, ahol ezt bevezették, általában pozitívan nyilatkoznak már a jobb flow, az mindenkinek érdeke. Most itt akkor abban, hogy önmérőt a kalapács a fejemen végzi. Nem, hát a fejére nem ütöttem volna soha, de már készültem valóban. Több célunk van, és több féle ember kategória. Az egyik, aki a jelenben él, a másik, aki a jövőben Vannak nagyon jó modellek, de az egyik ilyen jövőbe tekintő ember egy tudós, aki a megvalósíthatóságot vizsgálja a technológiák szempontjából, utána ezeket a modelljeibe betáplálja, és akkor derül ki, hogy a csökkentési célhoz hogyan tud hozzájárulni ez a technológia. Én társadalomtudós vagyok, és ez engem aggaszt, mert tudom, hogy a társadalom, az intézményi rendszerek sokkal lassabban haladnak. És mi történik? Nem értek egyet azzal, hogy miért ilyen nagy a politikai aréna foglalkozik ezzel a témával, hogyha nem ennyire aggasztó. Ez egy nagy politikai vállalkozás, ami több éve zajlik. Azt hiszem, ennek az a lényege, hogy ami a fenntarthatósági kutatásban megváltozott középtávon az elmúlt években, az energiahatékonyságról szóltak a viták. Ez volt a középtávú stratégia. De most nézzük meg az elmaói célokat. Az egy magas szintű ülés volt, és ők szénmentesíteni akarják az energiát, és a a közlekedést teljes mértékben 2100-ig. Ez 75 év múlva következik be, egy generáció. Úgyhogy valaki, aki egész nap forgatókönyvekkel és jövőképekkel dolgozik, hát most mit mondjak a fiamnak, aki tíz éves? Ő még akkor élni fog. És itt történik egy nagy váltás a vitánkban. Régebben a fenntarthatóságról beszéltünk, arról kutattunk, aztán a hatékonyságról, aztán az önellátásról, és most abba a helyzetbe kerültünk, hogy átalakításról beszélünk, a teljes gazdasági, szociális rendszer átalakításáról. 2050-től. Ez szerintem már az átalakítási kutatás témája. És mindenhol látjuk, hogy megjelennek ezek a gondolatok még a magas szintű politikai csúcsokon is. Köszönöm a következő előadónk. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, a kérdéseket. A jogszabályalkotási tervezetekről szólnék pár szót, vagy a stratégiai közleményekről, amiket az Európai Bizottság tervez. Emlékezve arra, hogy gépjármű technológiáról is foglalkozunk, az ezen járművekben használt üzemanyagokkal is foglalkozunk, illetve a közlekedési rendszerekkel, ami a telematikát illeti, illetve az infrastruktúrális hatékonyságot. A jövő év első felében közleményt fog kiadni a bizottság a közlekedés szélmentesítéséről. A későbbiekben, ugyanabban az évben felülvizsgáljuk a személyautók széndiokszid kibocsátására vonatkozó jogszabályokat, illetve lesz egy javaslat a nehéz gépjárművek kibocsátásának a nyomon követéséről. Ehogy bizonyára tudják, folyamatban van a munka a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben is, a légi közlekedés kibocsátásáról, illetve az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó irányelva, mint nemrég fogadtunk el, most éppen végrehajtás alatt áll a tagállamokban, ahol nemzeti programokat várunk a közeljövőben. A bizottságban tehát a járművek hatékonysági kérdéseit is vizsgáljuk, a széndiokszid és az energia tekintetében is, ami egyébként összefügg, a megfelelő alternatív üzemanyagok lehetőségeit vizsgáljuk, ezeknek az infrastruktúráját próbáljuk lehetővé tenni, és a telematika révén megpróbáljuk hatékonyabbá tenni a rendszereket. A kompatibilitás is nagyon fontos, hiszen a technológiákat egymást kiegészítővé kell tenni. Hogyha az, ami az autóban van beszerelve, nem felel meg az infrastruktúra rendszerének, akkor az egész telematika feleslegesé válik. Végül a valódi kibocsátások, az autók tesztelése. Komitológiában az elmúlt néhány napban szavaztunk erről, és most már a parlament vizsgálja a jogszabálytervezetet, ahogy az az együttdöntési eljárásban kell, hogy legyen. Az alaptörténet persze az, hogy meg kell szigorítani a teszteket, további munkát kell végezni. A vizsgálatot a teszteket végzők függetlensége szempontjából is ez a munka folyamatban van. És végül, de nem utolsó sorban a helyi szinten bizonyos országokban, városokban már vannak bevált gyakorlatok, például a kerékpározás. Bizonyára látták az októberi közlekedési tanácsi ülés eredményeit, amely egy konkrét szekciót szentelt a kerékpározásnak, és megpróbálták ösztönözni a bevált gyakorlatok cseréjét a városok között szubszidiaritás elvét is figyelembe kell itt vennünk. A kerékpározás nem feltétlenül európai szinten, hanem inkább városi szinten kell megvalósítani, de próbáljuk ezt ösztönözni a civitás programon keresztül. Um eine kurze Ergänzung gebeten, die Christa er natürlich, bitte. Yes, I, I omitted to answer the question. Elnézést én az elnök úr kérdésére nem válaszoltam, ez az e-autóvezetés, vagy az elektronikus vagy alternatív üzemanyagot használó autók rosszabb teljesítményűek lennének. 15 évvel ezelőtt igen, de már nem igaz ez. Éppen ellenkezőleg a teljesítményük folyamatosan javul, és egyre gyorsabban javul, nagyobb mértékben csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, mint amit a belső égésű motorok esetében látunk. A második, az energia, amit felhasználunk ideális esetben megújuló energia kell, hogy legyen, de még az átmeneti időszakban is inkább a diffúz szennyezés helyett az egy pontból származó szennyezés felé szeretnénk mozdulni, hiszen ez könnyebben kontrollálható. Tehát még az átmeneti időszakban is az alternatív üzemanyagot használó járművek nagyon jó átmeneti megoldást jelentenek, azon túlmenően is, hogy egyébként kisebb a kibocsátásuk, mint a belső égési motoroké. Köszönöm szépen a válaszokat. Egy észrevételt teszek, hogy miért vagyok optimista. A közlekedési miniszterek tanácsa október 8-án három órán keresztül arról hallgat, hallották az előadásokat, hogy mit jelent a városi mobilitásban a kerékpár, és itt egyhangulag elfogadták a roadmap cyclinget, mi szerint az áruforgalom 50%-át kargó kerékpárokra kell áttenni az EU városokban. Képzeljék csak el, a teherautók fele eltűnne Hát ez egy fantasztikus siker volna, hogyha ezt elérjük, akkor sok minden mást is elérünk. Köszönjük szépen, és rátérünk a következő pódiumbeszélgetésre. So, dürfte ich dann Sie bitten, sich hinzusetzen? Mehr Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Folytatjuk a második panellel, a második pódiumbeszélgetéssel a munkát. A fő közlekedési ágazatokról lesz szó. Petr Doleisi, az Autógyártók Szövetségétől, aztán Edmund Hughes az IMO-tól, és Erik Dotria, a Clean Sky ügyvezető igazgatója vesz részt. Először tehát Petr Dolajsinek adom meg 10 percre a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok! Igyekszem rövidre fogni a bemutatómat azért, hogy maradjon idő a vitára. Egy-két kulcs adattal szeretnék szolgálni, mely fontos. A közlekedés mind az üzleti élet számára, mind a magán eh, megoldások számára fontos szolgáltatásokat, árukat szállít, a célba, és ez egy igazi kulcsgazdasági facilitátor. Lehetővé teszi a munkavállalói mobilitást és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. És nagyon gyakran elfelejtjük, hogy a közlekedés de ez a specifikus csoportokat a szociális kiszorítás ellen is megvédi. A közlekedés és a, a közúti közlekedés igenis teljesíti az elvárásokat. 2007 óta komoly elvárások nehezednek a köz, közötti közlekedésre, és egyre inkább megfelelnek ennek az ágazat. Mi úgy gondoljuk tehát, hogy jó úton haladunk, és éppen ezért azt kell megvitatnunk a jövőben, hogy túl lassú-e a változás, tempója vagy kielégítő-e. a közötti közlekedés tehát kult szerepet játszik, és ehhez egy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, egyenlő versenyfeltételeket kell megteremteni. Láttuk, hogy különböző célek és különböző elvárások nehezetnek a különböző ágazatokra. Hogyha megnézzük a, vál, a változásokat, amelyet a különböző közlekedési modalitásokat érítették, akkor látjuk, hogy megháromszorozódott az áru, szállítás kapacitása, és hatékonyabbá is vált a közlekedés. Az azonos versenyeségek tehát nagyon fontosak minnyájunk számára. A második szempont az, hogy megengedhetjük-e magunknak a új megoldásokat. Fontos, hogy a megoldások megengedhetők legyenek, különösen igaz ez a autók ágazatára. Ne felejtsük el, hogy Európában 10 éves az átlagos gépkocsikor, 10 éves technológiával. Persze nem több autó eladásához kérünk támogatásokat, nem, hanem azt kell látni, hogy az autók állat, átlag életkora viszonylag magas, és még ha 95-ös célokat 10 évig is megtartjuk, akkor további 30%-kal csökkennének az emissziók, a kibocsátások. Vannak új megoldások, mind az üzleti, mind a technológiai oldalon, tehát az autóipar biztos, hogy az új megoldásokat a plug-in hibridekbe eh, és más megoldásokra fogja koncentrálni nem csak a technológiáról van szó, hallottuk már ma, hanem az egész környezetnek át kell alakulnia, annak a környezetnek, mely eh, az egyes intézkedések végrehajtását segíti. Fantasztikus járműveket juttathatunk az utakra, hogyha viszont nincs az infrastruktúra, akkor lehet, hogy ezek a garázsban vesztegelnek majd az elektromos járműveket, hogy a szénből előállított elektromossággal töltjük fel, akkor nem sokat segítünk a környezetnek. Fontos persze, hogy feltölthetők legyenek az autók, más különben pedig nem fogják őket használni. Tehát az intézkedések egy egész csomagjára van szükség. A személyautók területén egy kizárólag a gépjármű technológiára koncentrálunk. Ez tévedés hiszen hogyha ugyanazt az autót mások vezetik, más-más eredményeket ad a felmérés. IT megoldásokon kell gondolkozni, ez eco-driving lehetőségéről, hiszen mi vezetjük az autót, nem az autó vezeti maga magát. Ezt egy átfogó megközelítésbe kell átalakítani, nem a motoron múlik bármilyen meghajtás és a motor a jobb eredmények elérése, hanem egy széles körű megoldási csomagon. Természetesen az közlekedés kizöldítése minnyájunknak célja, az ITS ebben szintén fontos szerepet játszik. De még egyszer mondom, itt nem csak az autóról van szó. Múlt héten Hollandiában jártam, és amikor a vidéken jár az ember, tényleg nagyon szép dolog, hogy látja a szinkronizált közlekedési lámpákat, nem kell megállni, ha nem jön senki, és eh, rengeteg eh, széndiokszidot lehet megtakarítani. De hát Brüsszelben mondjuk más a helyzet, itt a stop and go határozza meg a forgalom előre jutását, tehát eh, fontos, hogy a régiók, az országok és az önkormányzatok megoldásokat biztosítsanak, és ennek komoly környezeti kihatása lenne. A zöld mobilitási megoldásokban rejlik a mi feladatunk, egyre új megoldásokat keresünk. Ha összehasonlítjuk a ma a, a piacon lévő járműveket, a tíz évvel ezelőttivel óriási változásokat látunk. Vannak plug-in hibridek, vannak gáz, üzemű gépjárművek is sorolhatnám. A harmadik terület, melyre koncentrálunk, a városi mobilitás. Itt is megoldásokat fogunk kínálni. Egy, zár, egy oldal megjegyzés, a városok szerepéről már volt szó, de hogyha 100-200 különböző megoldás lesz, akkor ez csak nehezíti a, meg- a helyzetet, tehát harmonizált megközelítésre van szükségünk, hiszen hogyha az egyik város a javított dízelre koncentrál, a másik pedig az elektromos autókra, akkor ez azt jelenti, hogy elaprózódik a piac, a költségek az égbe szöknek, tehát végezetül senkinek sem segít majd ez a helyzet. Tudjuk, hogy a szubszidiaritás elve érvényesül, de számunkra globális gyártók számára globális megoldásokra van szükség, és az ITS-en belül öm, elaprózódhat a piac maga a különböző önkormányzatok között. Úgy gondoljuk tehát, hogy képesek vagyunk megfelelni az új idők kihívásának, de a kérdés az volt, hogy mivel járulhatunk mi hozzá a COP21-hez. Azt hiszem, hogy a klíma-energia csomag a 2030-as csomag rendelkezésünkre, azt kijelenthetjük, bár ezt át fogják tekinteni, és ez egy stabil alapját adja annak, hogy hova tartunk. Ez a csomag a legbecsvágyóbb csomag, hogyha összehasonlítjuk az USA vagy Japán csökkentési csomagjaival. Persze megvalósíthatónak kell lennie e keretnek, és tiszteletben kell tartani a többiek munkáját is. a Transport and Environment eh, szervezet honlapján egy um, térképet látunk, és ez megmutatja, hogyan halad az emisszió a világ egyik részére a másik részére. Ha Brazília, Japán, Kína nem csökkenti a kibocsátását, ez bennünket is érinteni fog minden egyes szerződő félnek a, be kell tartania majd a kötelezettségét, és Európa nem szabad, hogy naív legyen. Ugyanolyan becsvágyat kell, hogy tápláljon, mint a többiek, hiszen miért legyenek itt a globális cégek, hogyha nálunk sokkal hátrányosabb a, a helyzet, mint más országokban, más régiókban. Egy szóval a COP 21-es egyensúlyt, jó egy, reméljük, hogy jó egyensúlyt hoz létre, és kiegyensúlyozott eredményekre vezet. Köszönöm szépen. Especially for the one. Köszönjük. Most Edmond Jutis következik a Nemzetközi Hajózási Szervezettől. IMO. Köszönöm elnök úr a szót tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Az IMO titkárságának a képviseletében vagyok itt önöknél, és örülök, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson. Hogy a közlekedés hogyan járulhat hozzá a klímacélok eléréséhez. A hajózás a globális kereskedelem 90%-át szállítja, ezért a világgazdaság egyik legfontosabb mozgató rugója, és mi vagyunk ennek a szabályozó testülete, 171 tagországgal, amelyek mindegyike tudatában van a környezetszennyezés, a klímaváltozás kihívásainak. Évtizedek óta az IMO azon van, hogy irányítsa terelje a jogalkotást abba az irányba, hogy a hajózás egyre tisztább, biztonságosabb legyen, és továbbra is megmaradjon az egyik legenergiahatékonyabb szállítási módus és a globális gazdaság mozgatórugója. Az emisszió csökkentési célokat az IMO teljességgel osztja, és 97 óta azon vagyunk, amióta elfogadtuk a nemzetközi jegyzőkönyvet a hajók környezetszennyezéséről. Ennek a hatodik változatát éljük most meg, és a hajó 95%-ára vonatkoznak a környezeti szabályok, az új hajókra meg eleve. 2025-ben big épített hajóknak 30%-kal kevesebb kibocsátást kell teljesíteniük, és 680 hajó épült az utóbbi időszakban, amely a legszigorúbb szabályoknak is megfelel. Tehát mi nagyon jelentős módon hozzájárulunk a klímaváltozás elleni harchoz. Az energiahatékonysági intézkedések révén sok hajózási társaság rájött arra, hogy ez neki is érdeke, hiszen költségcsökkentő tényező a kevés, kevesebb üzemanyag elégetése révén a dolog, és így akár még versenyelőnyhöz is juthatnak a kereskedelemmel azok, akik hát olcsóbban és egyben környezetbarátabban szállítanak, mint mások. Az üvegház hatású gázokra vonatkozó felmérések alapján a hajózás aránya 28 2,2%-ra nőtt a világ összes üvegház kibocsátásában, miközben jelentősen megnőtt a szállított volumen. Ahogy hogy tovább járjunk ezen az úton, főleg a széndiokszid kibocsátás területén kell előlépni, 2050-ig akár további 250%-kal is csökkenthető lesz a széndiokszid kibocsátás. Most 2011-ről beszélnék, ekkor kezdődött az egységes végrehajtása a globális hajóflottán ezen szabályoknak. Az MEPC is aktívan újabb intézkedéseket tervez, a hajózás még hatékonyabbá tevés érdekében informatikai rendszereket ugyanis. Technikai és pénzügyi feladatainknak is eleget teszünk a Kyoto jegyzőkönyvnek megfelelően. Az IMO az az ügynökség, amely a bunker hajó szállításra vonatkozóan is szabályalkotó jogosítványon rendelkezik, Egy hajó nemzetközi vizeken át hajózó hajó kibocsátásainak a mérése, felügyelése nagyon komplex feladat. Egyedül az IMO-nak van arra képessége, hogy globálisan ö, ezt megtegye. A nemzetközi hajózáson belül van egy végrehajtási rezsim, amely valamennyi nemzetnek, valamennyi hajótárságnak egyenlő feltételeket ad, az IMO ezeket teljesen egyenlő kézzel alkalmazza minden nemzettel szemben, és minden hajózótársaság abban érdekelt, hogy csökkentse a kibasátásait. Így módon próbálunk tehát hozzájárulni a küzdelemhez. Tavaly 9,8 millió tonna volt a hajók által szállított kereskedelmi mennyiség, és ez tovább fog nőni 2015-re, meghaladja majd a két jegyűvé válik az összeg szám, és ezért a hajózásnak nagyon fontos globális hatása lehet, ezért nagyon oda kell figyelni. Mi azon vagyunk, hogy a világ legnemzetközibb iparágát igazságosan szabályozzuk. Az IMO képes a multinacionális kérdések kezelésére, és örömmel tesz ennek a feladatnak a jövőben is eleget. Köszönöm szépen. Most következő felszólalónk, Erik Dotria következik a Clean Sky Executive-től. Köszönöm szépen, elnök úr. A Clean Sky könnyű elképzelni, hogy micsoda. Ez egy olyan légi közlekedési és környezetvédelmi elvsor, amivel megpróbáljuk elérni ezt a célt. Eredetileg nagyon szerint céljaink voltak, 3 százalékos a ki, csökkentés a kibocsátás tekintetében a légiközlekedés azonban jelentős mértékben növekvő szektor. Ezért nagyon komoly hangsúlyt kell fektetnünk a csökkentésre, hogyha a teljességében csökkenteni akarjuk a légi közlekedés általi kibocsátásokat. Itt látható egy olyan ábra, amelyet egy nemzetközi szervezet hozott létre, az úgynevezett LATAG, a közlekedési akciócsoport, ami megmutatja, hogy fog kinézni a kibocsátás, hogyha nem csinálunk semmit. Ez a felső vonal, hogyha nincs technológiai, üzemanyagbeli váltás, hanem hagyjuk a légi közlekedési növekedést úgy, zajlani, ahogy jelen pillanatban a 4-5 százalékkal nő évente. 2050-ig tekintettünk előre. Ez a növekedés egészen mostanáig konstans volt, nagyjából, és alig befolyásolta mondjuk a 2008-as válság, vagy más külső hatások. Tehát nagyon fontos, hogy reagáljunk és tegyünk valamit. Na most a részletekben nem fogok belemenni, de különböző technológiai eszközök vannak, amelyek le, lehetővé teszik azt, hogy megfordítsuk ezt a tendenciát. Ennek a csoportnak a célja, amely a légitársaságokat és a repülőgépépítő cégeket tömöríti magába, az a célja, hogy semleges növekedést érjenek el 2020-ig. Ez azt jelenti, hogy 50%-kal és 50%-kal szeretnék csökkenteni a kibocsátást 2050-ig. Ez ambiciózus cél, és ehhez nagyon sok eszközt kell alkalmazniuk, hogy elérjék. Itt már Európára térünk át, és azokra a célokra, amelyeket Európa határozott meg. Ez az akaré, ami ezt meghatározta, ez az európai légitársaságokat, társaságokat, közhatóságokat és repülőgép építő cégeket összefoglaló szervezet, az akár tehát. 2050 az lehet, hogy nagyon távolnak, távolinak tűnik, de már szerepelnek az itteni célok is. Nagyon hosszú ciklusú ágazat a légi közlekedés. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy technológia elérje az érettségi szintet és bevezessék, egy oldalról, más oldalról még ugyanazon a piacon nagyon régi repülőgépek is létre vannak, is jelen vannak. Ez teszi hosszú ciklusúvá ezt az ágazatot, ezért nagyon fontos, hogyha 2050-ig célokat akarunk elérni, akkor most kell lépni. Széndiokszid kibocsátásokat és nitrogén-oxid kibocsátási célokat láthatunk itt 2020-ig és 2050-ig meghatározva. 50%-os csökkentés 2020-ig és 75%-os csökkentés 2050-ig a széndiokszid kibocsátásban. Ez a jelenlegi flotta megfelezését jelenti, és azt jelenti, hogy ezeknek a technológiáknak az összessége a különböző repülőgép kategóriák részére meg kell, hogy meg kell változni a technológia, hogy ezt a csökkentést el tudjuk érni. A Clean Sky-ról pár szót ez az operatív karja ennek az ambíciónak, amit az imént felvázoltam. Több alkalommal elmondtuk azt, hogy a technológia önmagában nem elég. Ezt a véleményt osztom, de a technológiára is szükség van, hogy a céljainkat el tudjuk érni közép és hosszú távon. A Clean Sky ez egy technológiai program, egy közös technológiai kezdeményezés, a köz- és magánszféra 50-50 százalékban finanszírozza az ipar és az Európai Unió. Tehát nem csak a szektor van jelen benne, de ők is, ez a legnagyobb kutatási projekt, amit versenyképességi, környezetvédelmi és klíma szempontból beindítottunk. A versenyképes repülőgépek mindig alacsony széndiokszid kibocsátás és alacsony fogyasztású repülőgépek tudnak csak lenni. A cél tehát az, hogy az összes kompatibilis technológiát integrálni tudjuk, és először 2020-ig és 50-ig a csökkentési céljainkat el tudjuk érni. A Clean Sky 2 4 milliárd eurós, eurós projekt, amiből 1,8 milliárdot az Európai Unió ad. Ez hozzá fog járulni a környezeti célok eléréséhez, például a hidrogén és más tüzelőanyagok felhasználásával, vagy a bio alapú ipar, amelynek komoly szerepe lesz majd a bioüzemanyagok általi használattal a széndiokszid kibocsátás csökkentésében. Az összes tudományterületre és az összes repülőshez kapcsolódó berendezésre a motoroktól az elektronikáig, és a repülőgépek struktúrájáig, szerkezetéig mindenre, mindennel foglalkozunk. Az általános repülés a célunk, tehát a kis repülőgépektől egészen a nagy tengerjáró, tengeren túli járatokig, az Airbusokig, stb. Periódikusan vizsgáljuk a technológiai változásokat. Van egy olyan testület, amely vizsgálja ezeket, és hogyha azt látjuk, hogy kategóriánként elérhetővé teszi a technológia a célok elérését, akkor az jó hír. A jó hír, hogy az első generációs célokat amíg egyébként jövőjére van a határidejük, ezeket sikerült elérni, és utána jön a második generációs célkitűzések elérése. Néhány szám, amivel illusztrálni szeretném demonstrálni azt, hogy ezek a nagyon drága cselekvések, amiket ez a program kezdeményezett, milyen hatással járnak le tudják olvasni, de hadd mondjak egy példát. A közép távú repülőgépek, amelyek a jelenlegi légiközlekedésben a legnagyobb arányban vannak jelen, 40%-os kibocsátás, széndiokszid kibocsátás csökkenést tudnak közép és rövid távon elérni a technológia értékelő szerint. 2000 50-ig az 50%-os csökkenés az új termékek bevezetését fogja fontossá tenni. Aztán a hibrid elektronikus elektromos motorok ki, kialakítása a Green Sky 2 egyik célkitűzéséhez tartoznak. Ez sok időbe fog telni, és nagyon ambíciózus cél, de a légiközlekedés, ahogy mondtam, egy olyan ágazat, ahol ide, időre van szükség, ezért nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű programok stabilak maradjanak, hiszen ez egy hosszú távú szektor. A széndiokszid pedig szintén hosszú távon fejti ki az üvegházhatást, úgyhogy szerintem a kettő között van összefüggés, és megéri finanszírozni ezt a programot. Egy utolsó pont, globális szinten szervezett a légiközlekedés a kezdetektől fogva. A légiközlekedés biztonsága tette ezt kötelezővé, ezért nagyon sok olyan nemzetközi és európai cél van, hogy közösen kell elfogadni az ICAO és más szervezetek rendeleteit, a zajkibocsátással kapcsolatban például új rendelet tervezet készül az ICAO-ban, de az alapszerveződés az globális kell, hogy maradjon, ez közös érdek. Európában és Amerikában is hasonló programok vannak, tehát az amerikaiaknak is van a clearsky hasonló programjuk. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen a harmadik előadást. Most pedig a tagoktól várjuk a kérdéseket. Karima nek adok először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm meghívattainkat! Több kérdésem is lenne, főleg az autó ágazatra vonatkozóan, és persze a légi közlekedéssel kapcsolatban is. Egy előző felszólaló azt mondta, hogy a, a repülés a legfeketébb ágazat. 40 millió polgár érint, és azt látjuk, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol ez egy külön szabályozás alatt áll. Ez mind arra vezethető vissza, hogy 767 milliárd euró ment el eddig erre, erre az ágazatra, és ez egy kicsit rejtett kérdés, miért nem képes a 80 mg-os nitrogénoxidos kibocsátási cél teljesíteni az autóipar Európában, míg más országokban már képes. Ön pedig azzal kezdte a felszólalását, hogy a sebesség tekintetében 2014-ben azt láttuk, hogy újra nagyon sok súlyos baleset volt, növekedett a mobilitás sebessége, de nőtt megint a gyorshajtásból származó balesetekben az áldozatok száma, tehát nem hiszem, hogy a sebesség egy önérték, különösen a városokban a sebességkorlátozást sokkal tovább kéne vinni, és a bizottságnak mondanám, hogy nem létezik tiszta dízel, egyre jobban tudjuk, hogy a mikropartikulák révén a dízel sokkal egészségkárosítóbb, mint bármilyen benzines kibocsátás. Tehát szeretném tudni, hogy mikor fognak végre az autóipar átállásával előállni, mert amit most csinálnak, ez az, hogy duplán félrevezdik az embereket, a saját alkalmazatóikat épp úgy, mint a vásárlókat és a utazókat. Ami a légi közlekedést illeti, a klímával való összefüggése egyre súlyosabban ismert, és épp úgy, ahogy a dízel sajnos kiemelt szerepet kapott, a kerozin miért kapja meg ezt a kiemelt szerepet még mindig. Ez épp annyira légszennyezést generáló üzemanyag, mint bármely szárazföldi üzemanyag. Chair, thanks for the speakers and uh, I'd like to put some hot issues for me. Nekem is van egy kérdésem Gondézi úrhoz. aki az Európai Autógyártók Szövetségét képviseli. Az a benyomásom van, mint hogyha azt mondta volna, hogy nagyon kicsi a lakosság Európában, tehát az autók nem játszanak olyan fontos szerepet, de hogyha az egész világon a személygépkocsik szerepét vizsgálom meg, akkor azt látjuk, hogy az EU területen van a legnagyobb gépkocsi flotta lakosságra lebontva. És igazán nagy különbség, jelentős változást jelent, hogy mit teszünk az Európai Unióban. Hatalmas flottával rendelkezünk a személygépkocsikból. Remélem. hogy soha többé nem fordul elő, hogy bennünket így ilyen kiszereplőnek állít be, mert két-háromszor annyi autónk van, mint az USA-ban is akár. Egy szóval igenis, mi nagy szereplők vagyunk a személygépkocsik eh, előállítása, és persze a gépkocsik általi szennyezés területén is. Köszönöm. Köszönöm. kis Taylor kapszót. Köszönöm szépen. Két kis kérdésem van. Az egyik a személygépjármű ipar képviselőjéhez, a másik pedig a Clean Sky szervezet képviselőjéhez. A teherautógyártók és az autógyártók azt mondják, hogy meg lehet bízni bennük, hogy valóban takarékosak a, a motorok. Ugyanakkor egyes gyártókat azzal vádolják meg, hogy a árakat egyeztettek, kartelekbe szövetkeztek 97 és 2011 között. Megállapodva az árakban, illetve az tiszta technológiák bevezetésében. Hát akkor miért higgyünk önökben? Kérdem én az autóipar képviselőjétől. A második kérdésem pedig a légiközlekedési ipar szövetségéhez, képviselőihez intézem láttam a fólián a teljes széndiokszid kibocsátási értéket, és azon gondolkoztam, kibocsátásról volt szó, vagy pedig a globális felmelegedéshez hozzájárult szerepéről volt szó a légiközlekedésnek hiszen világos, hogy minél más magasságon bocsátja ki a repülő a kibocsátott széndiokszidot más hatása. Köszönöm, Markus Piper. Nem is a jó referencsök miatt jelentkeztem, hanem a kollégák kommentárjai miatt. Kedves baloldali kollégák, nem tudom, hogy értitek, hogy az autóipar 12 millió embernek ad munkát Európában? És akkor ez még a családokat nem számoltam hozzá tisztában vagytok-e azzal, hogy egy autó 75%-át közép szintű gyárak állítják elő az alkatrészeket, ahol kevesebb, mint 200 embert foglalkoztatnak. És az az elképzelés, hogy dizel technológiát betiltsuk, hogyha ilyenekről beszéltek, akkor eszetekbe jut -e mindez. komolyan aggasztónak tartom, hogy túl egyoldalon érvelünk esetleg. Persze, volt autóipari botrány, és persze felelősöket felelősségre kell vonni, de hát nem az egész autóipar áll a vádlottak padján, hanem egy nagy koncernen belül a bűnözők egy kis csoportja. De az egész autóipart elítélni, kedves barátaim, mindenképpen rossz úton haladunk, és ezt el akartam mondani. Köszönöm, én is jelentkeztem. Persze az egyoldalú pozíció engedélyezett, ez a, ez a demokrácia lényege. A nagy monster truckok, vagy ecolinereket is nevezik őket. A Fraunhofer intézet azt mutatja, hogy a, tizen, a vasúti forgalom 17%-át ezek a nagy teherautók, kamionok az útra csábítják vissza, tehát a hatásuk összességében nem pozitív. A második észrevétel, az autók valódi előrelépést értek el az elmúlt években, az elmúlt tíz évben, ez igaz. Ám a mérlege az autóközlekedésnek nem jobb, mert több autó van, nagyobb és nehezebbek ezek az autók, és ilyen módon mégiscsak ma többet fogyasztanak a suvok, ugye a suvok jelentősen megnőttek, és nagyobb a méretük, nagyobb a súlyuk, többet fogyasztanak. Ami a hajózási ágazatot illeti. A tengeri hajózás nehéz olajat használ. A nehéz olaj pedig egy veszélyes hulladék, e, és egy mellékterméke a nyersolajiparnak. Miért nem tiltották már be régen a nehézolajat? és ezt minden további nélkül elégetik a tengereken. Mikor lehet elérni azt az IMO-ban, hogy betiltsák a nehéz olajat, mint hajtóanyagot? Hiszen a, a üzemanyag a költségek legsőbb részét teszi ki. Aztán még a városi forgalomról, a légi forgalomról, a légi forgalom azért is nő, mert nem fizetnek kerozin és más adót. támogatok minden csökkentést, de az, hogy Stuttgart és Frankfurt között minden évben 3000 repülő repüljön, ez abszurd. Ezt egy könnyen vasútra vagy más alternatív forgalomra lehetne tenni. A Párizs, Brüsszel, Berlin, Hannover útvonalakon alig mennek már repülők, tehát itt azért igazi alternatíva vasút. Ilyen irányba kell tovább lennünk. Aztán meg egy utolsó észrevétel. Németország az egyetlen ország, ahol nincsen sebességkorlátozás. Az USA-ban 120-130 km per óra a sebességkorlátozás. A kérdés az, hogy erősebb, a vizsgálati eredményekre van szükség, van-e szükség Németországban, ahol a próbapadon 200-250-nel mennek az autók, autók Németországról beszélek, olyan európai tesztekről beszélünk, amelyek mindenki számára azonosak, de nem kell -e komolyabb tesztintézkedéseket alkalmazni Németország számára, vagy pedig egy Európa, Európára kiterjedő ö, sebességkorlátozásra van-e szükség. Még az ön kérdésére is szeretnék válaszolni, ne vegye el tőlem a szót, én figyeltem önre. Az autóipar valóban sok ember munkáját biztosítja. Gondoljunk Ecát Reuterre, a Mercedes vezérigazgatójára. Nagyon okos ember volt, 25 évvel ezelőtt a Daimler-Benz koncert átalakította, és azt mondta, hogy mi autó koncernként csak akkor rendelkezünk jövővel, hogyha mobilitási koncerné alakítunk át. 25 évvel ezelőtt a daimler Bence Mercedes-t, a teherautókat, vasutakat, vonatot és biciklit is gyártott, aztán jött Schramp, mindent eladott, és a Daimler ma csak teljes egészében az autógyártástól függ. Ha még mindig mobilitási koncern volna, gondoljanak bele, hogy a villamosokat előállíthatnának, hiszen a villamos és a vonat ipar mindenhol szárnyal, és így meg lehetne védeni a munkavállalók helyzetét. Ez az autóipar jövője, meg vagyok róla győződve, hogy csak azon autó koncernek képesek a jövőre átalakulni, a, megfelelően átalakítani magukat, akik e, mobilitási koncerni alakulnak át, Ecet Reuter tíz évvel túl korai elképzelései szerint. Azt hiszem Mercedes sofőrként önnek több tapasztalata van erről, mint nekem. Most még ivó Belet kapszót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden feltennék én is egy kérdést az IMO képviselőjének elsősorban. A COP 21-re várva tény, hogy minden ágazatnak egy kicsit össze kell kapnia magát, az építkezésnek, a hajózásnak, a légi közlekedésnek, és örülünk annak, hogy nem csak az ICAO-nál, hanem az IMO-nál is megjelenik egy új kötelezettség írásban is további emissziócsökkentésre. Míg a kilátásai a hajózásban ennek a nemzetközi megállapodásnak, és Azért kérdezem ezt, mert ma délelőtt hallottunk egy érdekes előadást a nemzetközi repülés és hajózás kibocsátásairól, egy tanulmány eredményeit ismertették velünk, és azt hallottuk, hogy nem csak a légi közlekedésben, hanem a tengeri közlekedésben is nőnek a kibocsátások. Tehát, hogyha nem csökkentenek drasztikusan, akkor akkor növekedni fog az összkibocsátás összességében, mert olyan tempóban nő mindkét ágazat, hogy a hatékonysággal nem lehet egyszerűen az összkibocsátás szintjét csökkenteni. És úgy tűnik, hogy a hajózás területén inkább keveset tesznek, mint sokat, a célok eléréséért. Hát bőven kaptak kérdést, akkor most ugyanabban a sorrendben kérem önöket, ahogy előadásaikat megtartották. Válaszoljanak 5 percben. Köszönöm. Jobbról balra próbálok haladni. Diplomata voltam valaha. Az első csoportja a kérdéseknek a partikulákra, a mikropartikulákra vonatkoztak több tanulmány létezik, és különböző következtetésekre jutnak ezek. Még nem láttunk annyira megbízható tanulmányt, amely egyértelműen kimutatta volna, hogy a, a különbségeket a fűtési és jármű üzemanyagok elégetése között. Hogy miért lett most a dízel hirtelen a bűnbak, miközben a dízelnek a partikula kibocsátása nulla is lehet. Igen, a tíz éves dízelautók nagyon sokat bocsátanak ki, de az új dízelautók nulla partikula kibocsátásúak, ez tény. Hogy mit csináltunk itt Európában az a többi húsz évben? Igen, azt mondtuk, hogy a dízel jó, mert sokkal alacsonyabb a széndiokszid kibocsátása, mint a benzinnek. Ugye ez volt akkor a zöld elképzelés, a széndiokszidre koncentráltunk. És akkor átálltunk a dízelre. Ö, megvizsgáltuk, hogy lehetne kombinált meghajtást alkalmazni. Most is erről van szó, hogy a széndiokszid kibocsátási célokat és az egyéb kibocsátási célokat megpróbálják összehangolni. Ezért alakult ki egyáltalán az Euro 1.6 rendszer. Tehát ez volt az összességi, többségi politika, hogy a dízel kell preferálni. Ami az európai helyzetet illeti, igen, nálunk van a legtöbb autó, de nálunk vannak a legszigorúbbak célkitűzések is. Mindenki csak minket követ. Kína, Korea azt nézi, hogy Európában mi történik, és megpróbálnak minket követni és a 95-tel kezdődött kibocsátási kampányainkat mindenki más azóta átvette némi késedelemmel. Ha a kínai piacon körbenézünk, amely egy-két éven belül már nagyobb lesz, mint az európai piac, akkor az autók átlag életkora kétszer olyan nagy lesz, mint nálunk, tehát megint csak óriási kibocsátásokkal fogunk szembesülni, és sok millió autó fogja ezt csinálni. Ez is egy realitás. Európában pedig tiszta autók az új autók. Tehát a gazdasági realitásokat is figyelembe kell venni. Sajnos ezekkel is számolni kell, nem lehet csak álmokat követni. Hogy mennyire lehet bízni, megbízni az iparágban? Hát ha eh, bármelyik terembe megyek, akkor itt mindenhol a hallgatóság fele hisz az autóiparban, a másik fele nem. Ha nem tévedek, ön említett ugye olyan csalásokat is, amelyeket állítólag teherautó kartele követtek el. Egyik ügyben sem született elmarasztó bírósági ítélet, pedig voltak perek, tehát nem nyert bizonyítást, hogy léteztek ilyen kartelek. Európában jogállamiság van, aki megsérti a jogot, azt meg kell büntetni, ez bíróságoknak a kötelessége kimutatni, ha nem találnak bűncselekményt, akkor nincs bűncselekmény. Pont. Ami a mega trakkokat illeti, ezeket az új hatalmas teherautókat, kamionokat, Sokak szerint, és én magam is mutattam ilyen adatokat, ezek a hatékonyságot növelnék, egyes országokban kifejezetten jót tennének a széndiokszid kibocsátás elleni harcban, de azt is el kell fogadni, hogy más országok nem fogják őket szeretni, és ezt demokratikus döntéssel kell kialakítani egyes országokban, hogy őket engedélyezik-e vagy sem. Köszönöm. Dalisz úrnak adok szót, köszönöm szépen a feltevésük sorrendjében válaszolnék a kérdésekre. Ugye a nehéz gépjármű üzemanyagokról szólva, a hatos programban a heavy fuel oil csökkentés elő van írva, 3,5 százalékos, és 5,5 százalékos a 2020-ig előírt cél. 200 millió liter ilyen üzemanyagot éget el a hajóflotta globálisan. Egyszerűen de már nem is lesz ennyi üzemanyag, tehát nem is a csökkentés itt a fő dilemma, hanem hogy lesz-e mit tölteni a hajókba. Úgyhogy itt mindenképpen norma alkotási feladatra lesz szükség, vagy norma alkotásra lesz szükség hogy a nemzetközi megállapodásokat mennyiben tartják be, most nem tudom, hogy a COP21-ről beszélte, vagy a, arról, hogy az IMO mit tesz. A tengeri kibocsátásokról beszélve, előbb is elmondtam, igen, összegészében nőnek a kibocsátások, sőt, 52-50%-kal nőhetnek 2050-ig még, az összkibocsátás tehát nő, de a hajónkénti kibocsátás jelentősen csökkent, kötelező szabályoknak köszönhetően. Tehát a gond az, hogy a világkereskedelem nő, és hogyha a hajózás iránti igény is nő, akkor ugyan a hajók egyre hatékonyabbak lesznek, de valószínűleg a kibocsátás is nőni fog. Mert elhangzott itt, hogy hatékonyságjavítással nem lehet a tömegnövekedést kompenzálni. Egyébként ez bármely közlekedési ágazatra érvényes, ez a légi közlekedésre is érvényes, hogy olyan mértékben nő ezen szolgáltatások iránt a globális igény, hogy sok száz százalékkal kéne csökkenteni a kibocsátásokat járművenként, hogy a globális kibocsátás is csökkenjen. Egyszerűen nő a világgazdaság, és nem lehet azért elvárni a hajózástól, hogy azért, mert annyira növekszik, miközben ilyen mértékben növekszik, közben az összkibocsátása kenjen. Ez egy globális kérdés, nem hajózás specifikus kérdés. A kötelező dizájn és kibocsátási szabályainkkal nagyon sokat javítottunk a hajók egyenkénti kibocsátásán és üzemanyagfogyasztásán, minden visszajelzésből azt szűrhetjük le, hogy nagyon érdemes volt ezt a munkát elvégezni, és továbbra is végezzük, de mi azt nem tudjuk befolyásolni, hogy a kereskedelem valóban a világban hogyan nőjön. Volt egy kérdésre, amit nem értettem. Egy másodperc elejéig angolul mondom. Nyilván az Európai Parlament is külön választja az ICAO és az IMO iránti kéréseit, vagy szemben támasztott kéréseit, a COP21-től függetlenül, bár azért azzal mégiscsak valahol összefüggésben. Jó lenne, hogyha 2016 előtt megállapodásra jutnánk, mert a kiszámíthatóság nagyon sokat pozitívat, pozitívan hozzájárulhatna a célokhoz. Az IMO további intézkedéseket, piaci intézkedéseket is foganatosít. 2003 óta vannak ilyen intézkedéseink. Sok tagállam számára a fő dilemmát a kiató jegyzőkönyv betartása a globális kérdések okoznak fejtörést. Tehát ez egy alapvető kérdés. Mi azonban csak a hajókat tudjuk szabályozni, hajózást, mert pedig az elv a felelősségek differenciálásának elve pont megköti a kezünket, hogy ez mennyiben köti meg a kezünket, vagy tesz, ad nekünk szabad kezet a jövőben, az nagyban függ a COP21 Párizsi COP21 sikerétől. Mi is szeretnénk, hogyha sikeres lenne ez a konferencia, mert akkor nekünk is több kompetencia lenne a kezünkben. Köszönöm szépen. Most Dedik Totriának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdés, ami a kerozinadóra vonatkozott. igazából abszolút nem értek az adókhoz, és nem gondolom, hogy ez megoldás. Miért nem? Milyen alternatívák vannak? Ha nincsenek alternatívák, akkor úgyis kerozint fognak használni a repülőgépek, és semmit nem változtatunk meg. A bioüzemanyag lenne az alternatíva, de ilyen pillanatban ez még nem eléggé érett ahhoz, hogy ipari módon a légi közlekedésben is használják, persze dolgoznak rajta de hogyha megszületik ez az ágazat, akkor nyilván lesznek ennek jövőbeli felhasználói a légiközlekedésben is, de szerintem ez még egyelőre eléggé marginális megoldás. Ahogy mondtam, vannak technológiai kezdeményezések, amik Európa szinten az alternatív üzemanyagokkal fognak foglalkozni, az Európai Bizottság is foglalkozik ezzel, nemzeti szinten is finanszíroznak ilyen projekteket, Szerintem legalább részben a bio üzemanyagra való átállás az szükséges eszköze a 2020-as, 30-as célok elérésének. Hasznos-e a kerozinadó? Hát, ha hasznosnak látják, miért is ne, de szerintem nem ez a megoldás. Egy kicsit másik útat, módot javasolt az Európai Bizottság. Ez az a légiközlekedésben alkalmazandó OTS-ek. A légiközlekedés, a légi szállítás és a repülőgépépítés teljes mértékben globalizált területek. Úgyhogy Európának a legfrissebb technológiákat és intézkedéseket kell alkalmaznia, nem szabad, hogy lemaradjunk, viszont Európa nem tud egyedül lépni. A légi szállítást is globálisan szervezzük, vannak ennek is különböző szervezetei, és úgy gondolom, hogy ezen a szinten tudjuk a megoldásokat, a közös megoldásokat megvalósítani, végrehajtani. Tehát az ICAO konkrétan is dolgozik egy széndiokszid norma rendelet kibocsátására, ami egyébként majd a zajkibocsátásra is vonatkozni fog. Ez egy nagyon specializált munkaterület, amelyben az ágazat és az állami szervek képviselői is részt vesznek. Körülbelül két év múlva lesz egy ilyen rendszer. A számokat meg tudnám még egyszer mutatni, de Lényeg, hogy van egy nagyon komoly alap, amire építeni tud az IKEO abban, hogy eléggé ambiciózus, de ugyanakkor elérhető célokat tűzön ki. Például a zaj esetében a technológiai fejlődésből ki kell hozni a legtöbbet, de az is fontos, hogy ne legyenek elérhetetlenek a célok. Ami pedig a Frankfurt Stuttgart kérdést illeti, nagy örömmel utazom Párizs és Lyon között vonattal, még Párizsból Marseille-be is. Most nem akarok itt eh, a légi közlekedés mellett lobbizni, ez ebből is látható. Az optimalizáció kérdése, politikai akarat kérdése, hogyha a közhatóság olyan eh, hatékony közlekedési módokat fejleszt, amely hatékonyabb, mint a légi közlekedés, akkor az remek. Egyre többet halljuk azt, hogy nemzeti és európai szinten is tárgyalnak ezekről a megoldásokról. Ez persze nagyon jó. De a légi közlekedés növekedése nem a városok közötti, európai városok közötti közlekedésen alapszik, hanem a feltörekvő vagy feltörekedett ázsiai országok, közel-keleti országok utasai növelik meg a légiközlekedés volumenét, tehát nem az európai városok közötti közlekedés, és ez is látható, hogy globális tendencia. És még egy utolsó pont. A tendenciák természetére visszatérnék. Igen, bruttó kibocsátásokról volt szó. A tudományosan kezelni kell az adatokat, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ezeknek a kibocsátásoknak a klímaváltozásra milyen hatása lesz. De hát végül is a lényeg az, hogy azok a cselekvések, amelyeket teszünk a kibocsátás csökkentésére, azok valódi százalékos csökkenést érjenek el egy oldalról, és más oldalról legyenek arányosak. Ja, vielen Dank. Und Köszönöm szépen. Van itt egy további kiegészítő kérdés, tessék. Csak egy gyors kiegészítő kérdésem az autóipar képviselőihez. Meg tudná mondani azt a dízel márkát, amely nem tartja be ezeket az emissziós ötleteket? I think the regulation azt hiszem, hogy a rendelet világos, és mindenki megfelel a rendelet elvárásainak. I think we all our members are fulfilling. A tagjaink mind megfelelnek jogi elvárásoknak. Hát a nemleges válasz is válasz. Ha nem kap választ, az is válasz. Először is, tehát akkor lezárjuk a munkát. Köszönöm szépen a bemutatót, az előadásokat, köszönöm, hogy megválaszolták a képviselők érdeklődő kérdéseit. Azt hiszem, hogy egy pontot kijelenthetünk. Mindenki, minden ágazat javítani szeretné a helyzetet. Azonban a döntő az a kérdés, hogy a globális dimenzióra ne feledkezzünk meg. Nos, hogyha az usa USA-t megnézem, ott 1000 lakosra 800 autó jut. Tehát statisztikainak majdnem mindenkinek van kocsia, de azért 5 olyan, és Kínában pedig 100 lakosra 40 autó jut. Hogyha kínaiak csak fel annyit autóznak, mint mi, ott Európában, akkor holnapra már nem lesz olaj és acél És nem lehet persze most azt mondani, hogy az autózás veszélyes, hagyjátok ezt, adjátok fel. Nem, csak jó példával járhatunk elől. Azt hiszem, hogy Európa igazi globális játékossá válhat, válhat, hogyha megmutatjuk a világnak, hogy a mobilitást biztosíthatjuk úgy, hogy az éghajlatot is védjük. Hogyha ezt megmutatjuk, akkor lesz követünk. Ebbe az irányba kell tovább lépni. És én németként a konti kategorikus imperatívusra emlékezem. Éj úgy, hogy az életmódod minden ember számára lehetséges legyen a világon. Nem a nyugati világban, hanem a világon. Éppen ezért azt kell elképzelnünk, hogy hogyan néz ki majd a világ a jövőben is. Ezért globális perspektívát nem szabad elfelejtenünk. Sok mindent tehetünk, de ehhez tisztességes versenyre van szükség. Stuttgart és Frankfurt között az évi 3000 légi kapcsolat abszurd, jó vasúti kapcsolat áll fenn, de ez kétszer olyan drága a vasútjegy, mint a, mint a repülőjegy, tehát tényleg fair versenyre van szükség. Világosra kell tenni, mindenki fizete, a benzére kivett adott, vagy senki sem, mindenki fizet áfát, vagy sem, hát Párizsban erről lesz szó a problémákat mindenki látja, ilyen módon, tehát azt hiszem sikeres volt a meghallgatás, köszönöm szépen, és ezzel a mai rendezvényünket és a Tron bizottság ülését lezárjuk, köszönjük szépen, szép estét kívánunk!